lakosokat megkérdezik, és figyelembe veszik véleményüket. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Hát, biztos úr, köszönöm szépen. Hat indítványt nyújtottak be. A vitát ezzel lezárom, most pedig rátérünk a szavazásra. Először Pakisztánról szavazunk, közös állásfoglalás indítvány készült, hat frakció nevében, nincsen módosító, tehát az indítvány egészéről beszélünk, szavazunk mellette, ellene, tartózkodás. Egy hangulak, ha jól láttam, elfogadtuk ezt, rátérünk. A fehér oroszországi indítvány itt is közös indítványban, nincs módosító, ki támogatja, ki van ellene, tartózkodás, ezt az indítványt is, ha jól láttam, majdnem egyhangulag elfogadtuk. Napirend értelmében szavazunk a káskári helyzetről. Itt egy módosító van a G preambulum bekezdéshez, az egyes módosító mellett ki van, ki van ellene, elutasítva. Most pedig a közös indítványról egészében szavazunk, név szerint. A szavazás megnyitom. Mindenki részt vett a szavazásban, aki kívánt szavazni? Akkor a szavazás lezárom. 46 igen, egy nem szavazattal elfogadtuk, és öten tartózkodtak. Megkaptam első olvasatban a tanácsnyilkozatát és az indoklását, a bizottságét is megkaptam, a jegyzőkönyvben látják majd ezeket. A három hónapos határidő, amivel rendelkezünk parlamentként, a holnapi naptól kezdődik, 2011. május 11-től számított három hónapunk van. Az ülés jegyzőkönyvét a következő ülés elején jóváhagyásra közé tesszük, ha nincsen fenntartás ezzel kapcsolatban, a mai ülésen elfogadott indítványokat